9 és 13 óra között, 15 és 17 óra között lesz további ülés. Holnap a napi rendet megtalálják az Európai Parlament honlapján. Köszönöm szépen valamennyiüknek, hogy jól bántak az idejükkel, a hozzászólások idejével lehetőség